Der Präsident. Az elnök. Darf Sie bitten Platz zu nehmen? Kérném szépen foglaljanak helyet. Meine Damen und Herren, Hölgyeim és Uraim! Kettő egymást követő bombarobbanás révén. Bostonban tegnap eh, sokan életüket vesztették, és sokan meg is sérültek. Ártatlan emberek veszítették életüket egy sportrendezvény alkalmával. A bostoni maraton rendszerint eh, olyan embereket hoz össze a világ minden részéről, egy olyan városban, amely egyedülálló szimbóluma az amerikai szabadságvágynak. Az Európai Parlament nevében szeretném eh, együttérzésünkről biztosítani az áldozatok családjait, és mielőbbi gyógyulást kívánok a sérülteknek. Az USA tragédiával foglalkozó hatóságait és mentőcsapatait elismerésünkről biztosítom és hálánkról. Jelen pillanatban még nem tisztázott, hogy ki helyezte el ezeket a robbanószerkezeteket, kifelelős a robbanásokért, de mégis szeretném mindenképpen világosan kimondani, hogy a terrorizmussal sem legitim. Amerikai barátaink mellett kiállunk, és gondolatban a bosztoni emberekkel vagyunk, az áldozatokkal és hozzátartozóikkal és a sérültekkel. Köszönöm szépen a figyelmüket!